hozzászólni. Zeleszki úr. Köszönöm, elnök asszony. A lengyel elnökség úgy gondolja, hogy a, az, a polgárjogban az európai védelmi intézkedés nagyon hasznos. Az Európai Parlament nem sokára elfogadja a büntetőjogi védelmi intézkedést is. Megpróbáltuk előkészíteni a sikeres munkát ezen a területen. Reméljük, hogy Dán kollégáink megkapják ugyanezt a segítséget az Európai Parlamenttől, mint amit mi is megkaptunk. Természetesen üdvözöljük ezt a véleménytervezetet, és méltányoljuk a minőségi munkát. Köszönöm. Köszönöm. Most kérdezném a képviselőket. Kölkhop úr az első. Elnök asszony, először is azt szeretném elmondani, hogy természetesen üdvözlöm ezt a kezdeményezést. és a saját országommal kapcsolatban, és az Egyesült Királyság az opt-in mellett döntött két rendelettervezettel kapcsolatban is. Remélem, hogy az előadó nem fog megorolni rám, hogyha megemlítek egy-két olyan kérdést, nem törvényhozóként, hanem jogászként beszélek, és vannak bizonyos aggájaim a mostani munkánkkal kapcsolatban. Ez nyilván érdekében áll az áldozatoknak, és de nem vagyok benne biztos, hogy akiket gyanúsítottként vagy vádlottként bűnüldözés elé állítanak. Nem gondolom, hogy ez velük szemben is megfelelően igazságos lenne. És azt gondolom, hogy mindig ez kell, hogy legyen a prioritásunk. Van egy problémám, mert ahogy önök is emlékeznek, az Európai Védelmi Határozat kapcsán bűnügyek hosszú listájával rendelkezünk, de vannak más ügyek is, amelyek nem szükségképpen büntetőjogi jellegűek bizonyos tagállamokban. Ezért már kezd összekeveredni a büntetőjogi és a polgárjogi kategória. Az előadó azt mondta, hogy ez az intézkedés csak azokra az országokra fog vonatkozni, ahol a védelmi ügyeket a polgárjogi bíróságok kezelik. És hangsúlyozta a, az intézkedés korlátozott hatáját. De hol tartunk a gyilkosság előli védelem terén? Ez most bűnügyi vagy polgárjogi kérdés? A kettős kockázat kérdését is meg kell vizsgálnunk. Olyan helyzetben találhatjuk magunkat, hogy büntető jogi cselekménye, bűncselekménye vádolnak meg, de mégis a polgárjogi bíróság elé kerülünk. És a második esetben másképp ítélnek meg a büntető törvénykönyv alapján. Lehet, hogy szükségtelen kérdéseket vetek fel, de amikor ez a két kategória összekeveredik, a, a zene mindig jó hátteret szolgáltat az ilyen megbeszélésekhez, de... És még a harang is szól. Elnök asszony, el tudná dönteni, hogy ennek a zenének feltétlenül szólnia kell -e a háttérben? mint a tejcsarnokokban, amikor a tehenek jobban tejelnek, hogyha zene szól. De visszatérve a lényegre, nem untatnám önöket hosszan, de én úgy gondolom, hogy amikor a kategóriák összekeverednek, van-e rajtam kívül más ügyvéd a teremben, nem tudom, de biztos egyet fog érteni velem. Amikor a bolgárjog és a büntetőjog összekeveredik, akkor annak igen szerencsétlen következményei lehetnek. Az jutott például eszembe, hogy például az erőszakos támadások esetén a támadónak men- mentális kezelésre van szüksége, és jobban meg kell határozni, hogy mit jelent például az, hogy valakit követnek vagy fenyegetnek. Vannak országok, ahol ez bűncselekménynek számít, és néha az áldozatok azt gondolják, hogy követik őket, de ezek a megfogalmazások nem elég precízek. Vagyis én üdvözlöm ezt a kezdeményezést. A, az Egyesült Királyság kormánya az opt-in mellett döntött, ezért biztos ők is kedvezőnek találják. Vannak intézkedések ebben, amit tudunk támogatni, de igen, várom a következő szakaszát az eljárásnak, de szeretnék több pontosságot a szövegbe. Szeretném tudni, hogy hol kezdődik és hol végződik a büntetőjog és a polgárjog. És hogy van-e kapcsolat a kettő között. Meg szeretnék győződni arról, hogy azoknak a jogait illetően, akik az igazságszolgáltatás elé állhatnak, vagy gyanúsítottak, azoknak a jogait nem sértjük. Ügyvédként kiállok az alapjogok mellett, és azt gondolom, hogy egyes országokban igen nehéz lesz keresztülvinni ezt a javaslatot. Elnök asszony, általában támogatom a kezdeményezést, de sokkal alaposabban meg kell vizsgálnunk ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Mr. Kirkhope, Mr. Foss. Köszönöm szépen, Kirkhope úr. Posszasszony. Köszönöm szépen. Általánosában véve én is támogatom a DOSZ szándék, önmagában véve egy nagyon jó dologról van szó, de nekem is hasonló gondolatok motoszkáltak a fejemben, mint Timothy Kirkhope-nak úgy gondolom fontos a jogrendszerek közötti különbségtétel betartása. Gondolok itt a polgári jog és a büntetőjog elválasztására. Ezen túlmenően felmerült bennem, hogy mivel az elismerést tekintve a tagállamokban volt egy kisebb fajta visszalépés, ez olvasható az indoklásban is, erre való tekintettel nagyon összetett, komplikált feladattá vált az elismerés. Tehát, hogyha az ember kérvény nyújt be, akkor adott esetben fordításokra van ez szükség, és nem gondolhatnánk-e ki jobb megoldásokat, amely során az elismerés könnyebben zajlik, talán érdemes lenne közvetlenül európai szintű megoldásokat megcélozni, ha már megszületett egy európai védelmi határozat. Tehát csak tisztázásképpen szeretném felvetni, hogy mi a helyzet, hogyha tartalmi eltérésekre kerül sor, például az egyik tagállam bíróság egy intézkedést meghatároz, amely a másik tagállamban mint olyan nem is létezik, akkor hogyan lehet azt érvényre juttatni a másik tagállamban? Köszönöm szépen! Grízbek asszony. Merci bien de me passer la parole à mon... Köszönöm szépen! Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek ehhez a munkához, amit könnyen meg lehet érteni, ami a céljait illeti, de amúgy egy nagyon bonyolult technikai jellegű anyagról van szó, főleg ami a ható, hatékonyságot illeti. Azt gondolom, hogy nem kell most bánnunk azt, hogy az kölcsönös elismertethetőség rendszerét egy globális rendszerben az irányelv kapcsán nem sikerült még megvalósítani hiszen ez lehetővé teszi majd azt, hogy eh, működés eh, szinten az egész Európai Unió területén az áldozatok védelmét jobban megszervezzük. Lehet, hogy ennek eh, lesznek megvalósításbeli nehézségei. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy körülbelül 90 5%-a az európaiaknak közlekedési bűncselekmény áldozata. Éppen ezért nagyon fontos, hogy előtérbe helyezzük a sértettek, az áldozatok véleményét. Én szeretnék egy kis időt szánni arra, hogy kidolgozzam a módosító indítványaimat november 29-éig, ami a gyorsaságot illeti, illetve a technikai jellegű védelmet, a tanúsítványok kidolgozásának egységes rendszerét annak érdekében, hogy a megvalósítás, illetve a két érintett tagország között könnyebb legyen az áldozatvédelem. Nagyon fontos, hogy ennek részleteit még tisztázzuk, hiszen egy bonyolult anyagról van szó. Azt gondolom, hogy 29-éig tudunk még ezen dolgozni, és nagyon örülök annak, hogy a több ezt a témát vállalta, illetve a bizottság munkáját is köszönöm szépen, hiszen koherencia mutatkozik meg a szöveg. A szervezésbeli kérdések, illetve az irányelv különböző elemeinek és a határozat elemeinek koordinálása között. Azt gondolom, hogy november 29-éig még tudunk dolgozni a módosító indítványokon. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. A jelentéstevőnek adom meg újból a szót, hogyha mások nem kérnek lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Méltányolom az önök hozzászólását elsősorban a tanács és a bizottság részéről. Másodszor is pedig a javaslat most kezdődő eljárását, Kirur és Grisbeck asszony javaslatát, ugyanis ez egy összetett kérdés. És minél többen hozzájárulnak a szöveghez, annál inkább elérjük a célunkat, amit szerettünk volna eredetileg elérni. És Kirkhopnak, Kirkhop úrnak nagyon is igaza van, hiszen éppen erről a témáról vitatkoztunk, amikor a védelmi határozatról szóló irányelvet kialakítottuk, hiszen egyes országokban ez a büntetőjog, más helyeken a polgárjog alá tartozik. Itt most azt a gondolatot kell körüljárnunk, hogy bár az alkalmazási terület a polgárjogra vonatkozik, talán hozzá kellene tenni egy hivatkozást, vagy legalábbis meg kellene vizsgálni néhány olyan módosító indítvány lehetőségét. Talán Kirkop úr tudna hozzátenni valamit a szöveg gazdagítása érdekében. Ami a kölcsönös elismerést illeti, természetesen ez a leggyorsabb módja. És Vosz úr hozzászólása ezért is különösen értékes. Talán lehetne még javítani ezen az eszközön. A bemutatott módosító indítványok Grisbeck asszony részéről – számomra valóban azt mutatják, hogy ez a téma megérdemli a figyelmet. És Kirkap úr kommentárját illetően, amikor a támadónak mentális problémái vannak, akkor úgy gondolom, hogy ezt ennek az a védelmi intézkedésnek a kontextusába kell helyezni. Hiszen ha a támadónak akár van mentális problémája, akár nincsen, akkor is egy támadóról van szó, és ezért el kell távolítani az áldozat közeléből. Természetesen ezenekben az esetekben még több garanciára van szükség. Ezért hozzá kell tenni még egy módosító indítványt erre az esetre, hiszen még súlyosabb a helyzet, hogyha a támadónak mentális problémái vannak. Ebbe az irányba még elmehetnénk, és gazdagíthatnánk tovább a szöveget. A zsűri bizottságtól érkező javaslatokkal tovább lehetne javítani a szöveget. Ezen a területen is lehetne még tovább javítani a javaslatot, és Kérem, hogy segítsenek továbbra is, hogy a lehető legteljesebb legyen a javaslat. Just to... Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje, mint említettem, november 29-e déli 12 óra. Áttérünk a következő napirendi pontra, ez a hetes napirendi pont a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételei. Salvatore Jacolino, a jelentéstevő, a jelentéstevő kompromisszumos módosítókat adott közzé, amit a jelentéstevők megvitattak. Először Jakolino úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be a módosító indítványokat, a kompromisszumos módis, in, módosító indítványokat, utána pedig a lengyel soros elnökséget kérem meg arra, hogy mutassa be a helyzetállást a tanácsban, illetve a bizottság is szót kap még, és természetesen mindazon kollégák, akik hozzá szeretnének szólni a vitához, Jakolino úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szóban forgó kérdéssel kapcsolatosan folytattunk már néha, néhány eszmecserét itt a szakbizottságon belül, de az árnyék jelentéstevők is üléseztek több alkalommal. A legutóbbi találkozóra néhány nappal ezelőtt került sor Strasbourgban a plenáris ülés ideje alatt, de az árnyék jelentéstevők más keretben is találkoztak egymással, ugyanis nem tudott mindenki ott lenni Strasbourgban. Emellett a foglalkoztatás ügyi szakbizottság jelentés tevőjével is konzultáltam. Összességében 21 módosító indítvány nyújtottak be. Ezzel szerettek volna a kollégák hozzájárulni a szöveghez, annak érdekében, hogy egy egységes keret szülessen. Emellett felvettük a kapcsolatot a bizottsággal és a tanácssal is. Ami a kompromisszumos módosítókat illeti, Elgondolkodtunk azon is, hogy hogyan kellene meghatározni a definíciókat, ami az 50-es cikket illeti, annak érdekében, hogy egy lehetőleg egységes végrehajtás, illetve alkalmazás történjen, és hogy egyeztetni tudjunk a, a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal is, különös tekintettel a magasan képzett munkavállalók definíciójára, valamint a vezető pozíciót vállaló munkavállalókra, hiszen nagy részt róluk van szó. Sok mindenben meg tudtunk állapodni. A kék kártya definíciójában és a szakemberek definíciójában, és Emellett a vállalatokra vonatkozó definícióban is sok helyütt meg tudtunk állapodni, ahol kérdések merültek fel. Sikerült tehát egy olyan megoldást kidolgoznunk, amely gyakorlatilag mindenki által támogatható, elfogadható. Ami a harmadik országbeli munkavállalók szabad mozgását illeti, illetve a harmadik országbeli magasan képzett munkavállalók alkalmazását. Kompromisszumokat találtunk, a magasan képzett munkavállalók hozzáférését illetően, valamint a gyakornokok kérdésében is. Sikerült arra is megoldást találnunk, hogy bizonyos elrettentő intézkedéseket foganatosítsunk a rossz munkakörülmények termékekkel szemben. Gondoltunk emellett a csanelegyesítés kérdésére is, valamint arra, hogy bizonyos kérelmeket nyújthatnak betartózkodási engedély iránt adott esetben. Emellett Természetesen foglalkoztunk azzal a kérdéssel is, hogy az adott tagállam esetleg munkahelyet, foglalkoztatási lehetőséget garantál a munkavállaló családtagjainak is, vagy házastársának. Ilyesmit természetesen nem tudunk garantálni, ezek nagy mértékű beavatkozást jelentenének az adott tagállam szuverenitásába, a szubszidiaritás elvét mindenképpen tiszteletben kell tartanunk. Minden esetre olyan megállapodásokat sikerült elérnünk, amelyek javítják a helyzetet, és amelynek, amelyek révén a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatását megkönnyítjük, anélkül, hogy beavatkoznánk a tagállamok hatásköreibe, kompetenciájába. Hiszen valóban paradox helyzet alakulna ki, hogyha diszkriminálnánk a saját tagállamaink polgárait és előjogokat határoznánk meg a harmadik országbeli alkalmazottak számára. Garanciákra van szükség a foglalkoztatottak javadalmazására vonatkozóan, abban a tagállamban, ahol harmadik országbeli polgárokat alkalmaznak. Összességében az eddigi munka nagyon szerteágazó, nagyon érdekes volt. Ez ideig még nem zártuk le a munkát, azonban derülátó vagyok, hogy hamarosan megoldást tudunk találni a 21-es módosítóra is. Remélhetőleg sikerül egységes megoldást találnunk. Január 25-én találkozunk a másik illetékes szakbizottság illetékeseivel, és remélhetőleg akkor sikerül egy jó szabályozást létrehozni, amely világosá teszi az egyes vállalatok verseny szabályait is, és remélhetőleg a vállalatok javár is válnak természetesen az új szabályozás. Így talán ösztönözni tudjuk a gazdasági növekedést is ezekben a nehéz, válságos időkben. Természetesen szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját, és köszönöm a titkárságnak a kiváló együttműködést. Elnök asszony, itt be is fejezném, és természetesen rendelkezésre állok, hogyha valakinek kérdése lenne, és szívesen meghallgatom a megjegyzéseket, hozzászólásokat, hogy egy olyan úton tudjunk elindulni, amely célra vezet. Köszönöm szépen, most a lengyel soros elnökséget kérem, hogy mutassák be a tanács pontját, Kínem asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tanácson belüli helyzetet szeretném bemutatni. Három munkacsoporti ülésre került eddig sor. Foglalkozunk az irányelvel, és jelenleg is zajlik egy munkacsoporti ülés. A jövő héten, december másodikán lesz egy további munkacsoporti ülés ugyanerről az irányelvről. Azért, mert bizonyos kérdéseket magasabb politikai szinten kell megvitatni. Az elmúlt hónapban két ügyről volt szó, a stratégiai munkacsoport ülésén, ez pedig az irányelv tartalma volt, illetve a rövidtávú mobilitás. A jövő hét november 30-án ugyanez a bizottság foglalkozik majd a definíció kérdésével, ugyanazon definíciókkal, amelyeket a jelentéstevő is megemlített. Ami a tanács eh, álláspontját illeti, három fő kérdés fogalmazódott meg, további magyarázatokra van szükség. Az első a definíciók kérdése. Beszélnünk kell arról, hogy a GAC értelmében rögzített definíciókhoz ragaszkodunk-e, avagy pedig eh, ahhoz a kompromisszumhoz, amelyet most sikerült elérni illetve amelyek a szövegben benne vannak. A tagországok megosztottak ebben a kérdésben. Ami az irányelv hatáskörét illeti, számos tagország javaslatot fogalmazott meg azon személyekkel kapcsolatban, akikre nem terjed ki az irányelv hatásköre, akik eh, nem rendelkeznek eh, lakhelyjel, az Európai Unióban, és vállalaton belüli áthelyezésben vettek részt. Felmerül a kérdés, hogy lehetne itt rugalmasságot teremteni, nem párhuzamos rendszert létrehozni, de olyan személyekre kiterjeszteni az irányelvet, akik nem tulajdonképpen nem áthelyezettek, viszont kvázi áthelyezetteknek minősülnek az Európai Unió területén. A rövid távú mobilitás kérdése is felmerül még. Itt a többség a tanácson belül azt mondja, hogy három hónapig a rövid távú mobilitáson belül a lehető legszélesebb skálán kell felajánlani a lehetőségeket a mobilitást illetően a vállalaton belüli áthelyezetteknél, és nem szeretnénk őket administratív terhekkel sújtani. Reméljük, hogy az elkövetkezendő két ülésen további előrelépést tudunk elérni, és a jelentéstevővel is szeretnénk tovább egyeztetni. Remélem, hogy sikerül mi hamarabb tájékoztatni önöket a további előrelépésről. Köszönöm, mondja az elnök. Most a bizottsághoz fordulok, Schmidt asszony kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani Jakolino úrnak a rendkívül jó együttműködésért. Sikerült ebben az anyagban előrelépni, és reméljük, hogy sikerül megállapodni egy ambiciózus irányelvben, amely a világos harmonizációt, a, támogatja a vállalaton belül áthelyezetteknél. Én egyelőre átmeneti reakciókról tudok beszámolni a kompromisszumos módosítókat illetően. Ezek eh, összhangban vannak az irányelv céljaival. A versenyképesség erősítése is az egyik cél, illetve a világos szabályok kidolgozása. Mint említettem, már más üléseken is a definícióknál nagyon fontos, hogy rugalmas definíciók kerüljenek ki dolgozásra, olyan definíciók, amelyek nem ellentmondásosak. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem magasan képzett kékkártyás munkavállalókról van szó a vállalaton belüli áthelyezettek esetében kompromisszumos módosító intítványok tovább lépnek, mint amit a bizottság termezett, mint például a családegyesítésnél is, illetve az egységes bánásmódnál, ahol a bizottság azt javasolta, hogy olyan szabályokat dolgozzunk ki a jelenlegi munkavállalói kör esetében, mint korábban a kiküldetési irányelvnél. Egy átmeneti megjegyzésem lenne a tanácson belüli vitákra reagálva, a bizottság ambiciózus irányelvet szeretne, ami a hatáskört illeti, szintén, és azok, akik nem tartoznak az irányelv hatája alá, más engedéllyel is rendelkezhetnek, más engedélyt is kaphatnak, de természetesen nem szeretnénk párhuzamos rendszert létrehozni, tehát, ha valaki nem teljesíti az adott kritériumokat jelen irányelv kapcsán, akkor őt ne fedje le az irányelv, hiszen ezzel a harmonizáció célját vétenénk el. A mobilitás egy további kérdés. Ez egy hozzáadott értéke az Európai Unión belüli mobilitás az irányelvnek. és nem szeretnénk gyengíteni az Európai Unión belüli mobilitást. Köszönöm, Schmidt asszony, mondja az elnök. Elkezdjük a vitát. Először Szári asszonynak adom meg a szót, ő a Foglalkoztatási Szakbizottság eh, jelentéstevője ebben az ügyben. Sen, että täällä on erinomaiset tulkit paikalla. Köszönöm szépen. Finnül beszélek, mert kitűnő tolmácsaink vannak. Egy bonyolult jogalkotási anyagról van szó. A LIBE és a Foglalkoztatási Szakbizottság közös kompromisszumot dolgozott ki, és körülbelül ugyanazokról a témákról vitáztunk. Egy pozitív témáról van szó, az Európai Unió 2020-as stratégiájának céljait is szolgálja, illetve a képesített munkavállalók helyzetén igyekszik javítani a harmadik országokból. Véleményem szerint a legfőbb probléma az, hogy a mobilitást a harmadik országokból érkezők számára különbözőképpen tudjuk megvalósítani. Ha valaki például a hár, egy osztályon ül egy vállalaton belül, és megnézi ezt az irányelvet, akkor az a benyomása, hogy ez túlságosan bonyolult. Mint csomag, pozitív dologról van szó, de bonyolult ez a téma. A foglalkoztatási szakbizottság Szeretné azt, hogyha a definíció nem lenne túlságosan tágra szabott, és nem fordulna elő az, hogyha nem megfelelő módon, eh, hogy nem megfelelő módon rekrutálnák eh, a munkavállalókat, illetve sérülnének munkavállalói jogaik. Nem szabad a definícióknak azonban túlságosan szigorúaknak sem lenniük, közel járunk a kompromisszumokhoz, ami a szakbizottságon belüli definíciókat illeti. Van egy probléma, amiről beszélnünk kell, ez pedig az építkezési ágazat. Ez az úgynevezett vadnyugat Európában. Meghallgattam a munkavállalókat, meghallgattam a munkáltatókat ezen a területen, és ők egyhangúan azt javasolják, hogy ezt az ágazatot vegyük ki az irányelv hatája alól, hiszen ez csak új problémákat teremtene, több problémát teremtene, mint amennyit megoldana. Az építkezési ágazatot az elvek szintjén ha kivennénk az irányelv hatája alól, akkor ez nem volna jó. De a munkavállalók és a munkáltatók közötti egyhangú vélemény miatt ez megalapozott. Éppen ezért fontos lenne kompromisszumot találni ezen a ponton. A foglalkoztatási szakbizottságban széles körül a konszenzus, a kapcsán is, hogy az egységes bánásmódnak is előtérbe kell kerülnie. Más szavakkal fogalmazva, mit is jelent az egységes bánásmód? Azt jelenti, hogy ugyanabban az országban ugyanazért a munkáért, ugyanazon fizetés kell, hogy járjon a munkavállalóknak. Ami az egységes bánásmód részleteit illeti, természetesen itt le, le, lesznek problémák, például a nyugdíjak és a, a szociális biztonság kapcsán, ezt Jakolin úr már jelezte is, egy bonyolult területről van szó, és éppen ezért jó lenne, hogyha ambíciózusak lennénk. Számos irányelvnek ugyanaz a filozófiai háttere, Az Európai Uniós jogalkotás általában véve, illetve az egyenlő bánásmód azonos értelmezése. Erről beszéltünk a szakbizottságban, az árnyékjelentéstevőkkel is, és más szakértőkkel is. A definíciók egymáshoz való viszonyát ebben az irányelvben, illetve más irányelvek kapcsán is. Ez az egységes engedély, az összevont engedély témájához is kapcsolódik. Van még egy további pont, amiről gondolkodunk. Mégpedig az, hogy az Európai Uniós harmadik országok közötti bilaterális megállapodásoknak mi a célja. Mi kell, hogy a prioritás legyen? Az Európai Uniós jogalkotás minden fölé helyeződik? olyan esetekben is, amikor bilaterális megállapodások léteznek. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a jogalkotásnak feltétlenül következetesnek és világosnak kell maradnia. És a bizottság véleményére is kíváncsi vagyok ebben a témában. Mi a viszony az Európai Uniós jogalkotás és a bilaterális szerződések megállapodások szabályozásai között? Néhány problémát feljegyeztem. Úgy érzem, ez az irányelv alapvetően pozitív lépés. Támogatja a versenyhelyzetet, és számos európai anyagban találkoztunk ezekkel a célokkal. Hat kolléga kért szót, mondja az elnök, Kirkopur, Minkevics, te asszony. Mrs. Sargentini, Mr. Bronz and Mrs. Ernst. Uh, now then I give the... Kirkopurnak adom meg a szót. First of all, can I... Elnök asszony, először is szeretnék én is gratulálni Jakolino úrnak az elvégzett munkáért, és üdvözlöm eh, konstruktív és észszerű megközelítését, amit idáig tanúsított. Nagy mértékben egyetértek azzal, amit eh, javaslatként benyújtott, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy pozitívan közelítsük meg a vállalkozások segítésének eh, témáját. Ők próbálnak a céljaiknak megfelelő munkavállalókat találni, és a, a karcsúsított jogi keret a vállalaton belüli áthelyezés számára nem csak az egyéneknek és a vállalkozásnak, hanem az európai gazdaság egészének hasznára válna. Azonban vannak kérdéseim. Az idő keretekkel és a megkövetelt tapasztalat, illetve képzettség témájában szeretnék kérdést feltenni. Én leszek az első, aki azt mondja, hogy a képzettséget szeretjük látni, és ösztönözni szeretnénk az embereket arra, hogy szerezzenek végzettségeket, ismerkedjenek meg az új technológiákkal. De elnök asszony, nagyon sok fiatal, tehetséges ember dolgozik a, az IT szektorban, a matematikában és a természettudományok területén, csak hogy három területet nevezzek meg akik lehet, hogy még most is éppen az egyetemen ülnek, de nekik is lehetőségekre van szükségük. Ezért ezek az időkeretek nem relevánsak vagy nem észszerűek. Először is meg kell bíznunk a vállalkozásokban, hogy tudják, mi a jó nekik, mi a jó az ő cégüknek. Azt szeretném elmondani, hogy a vállalatnál töltött idő szerintem az én tapasztalatom alapján nem szükségképpen tesz, tesz valakit a legalkalmasabb munkavállalóvá. El kell, hogy mondjam, ebben a parlamentben sem mindig igaz ez. Ösztönöznünk kellene különösen a fiatalokat arra, hogy ők váljanak technológiai iparágunk jövőbeli munkaerőjévé. Vagyis szerintem ezt a kérdést még meg kellene vizsgálni. De egyébként ismét gratulálok Jakolina úrnak. Köszönöm, Kirkop úr. Blinkevics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Jekolino úrnak az együttműködésért. Az együttműködés rendkívül jó zajlott. Többször is találkoztunk azért, hogy tárgyaljunk a jelentésről, és nagyon sok kompromisszumot sikerül kidolgoznunk. Remélem, hogy ezek a kompromisszumok jó fogadtatásra találnak itt a szakbizottságban is. Szeretném felhívni a figyelmüket néhány olyan vetületére a jelentésnek, amelyet a múlt alkalommal Strasbourgban is megvitattunk. Először is a 19-es módosítóra szeretnék rátérni. Ennek célja a nőkkel való egyenlő bánásmód biztosítása, illetve a család, a magánélet és a karrier összeegyeztethetősége és az, hogy a nők jobb esélyekkel rendelkezzenek a munkaerőpiacon. Jekolonó úr kompromisszumos módosítójában azonban az áll, hogy a tagállamoknak maguknak kell meghatározniuk a munka megkezdésének szabályait. Ebben az összefüggésben lehetőséget lát arra, hogy olyan, hogy különböző helyzetekkel szembesülünk, és nem tudunk egyenlő lehetőségeket teremteni a harmadik országbeli családtagok számára a fogadó országban. Nem tudunk nekik azonos körülményeket teremteni, ami például a munkahely keresést illeti, illetve az ottani életük megalapozását. Remélem azonban, hogy a 19-es módosító, illetve kompromisszumos módosító támogatottságra talál. Ami a harmadik országból érkezett állampolgárok munkaengedélyét illeti, a javaslat szerint a családtagok is kapnának munkaengedélyt, úgy gondolom, ez hozzájárul ahhoz, hogy megvalósulhasson a családegyesítés. Azonban még döntenünk kell, hogy mi történjen abban az esetben, hogy egy harmadik országból érkezett vállalaton belüli áthelyezett szemét az EU-n belül egyik tagállamból a másikba helyezik át. Azt javasolnám, hogy a fogadó tagállam alapelvére támaszkodjunk, és vezessük be azt a szabályt, miszerint azonos munkakörülményeket és azonos javadalmazást kell biztosítani a jelentéstevő, a bizottság képviselője és a tanács képviselője is említette hogy nagyon fontos egységes definíciókat alkalmazni. Olyan definíciókat, amelyek nem túl merevek, nem túl rugalmasak sem, viszont egyértelműek és könnyen megérthetők mindenki számára. Fontos, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy miről is van pontosan szó egy vállalaton belüli áthelyezett munkavállaló esetében, egy magasan képzett munkaerő esetében, illetve gyakornokok esetében. Az erre vonatkozó módosít, kompromisszumos módosító indítványban javaslatot tettünk ezen definíciókra. Így például a magasan képzett munkavállalókra, definíciójára is javaslatot tettünk. A kompromisszumos módosítóban javaslatot teszünk munkakörülményeikre és javadalmazásukra is. Ezekkel a javaslatokkal én személyesen egyetértek. Ami az áthelyezés előtti helyzetet illeti, valamint az áthelyezés időtartamát, Elfogadhatónak tartanánk a kilenc hónapos időtartamot. Noha más időtartamra is érkezhet adott esetben javaslat, hat van is gondolkodhatunk, vagy 12 hónapban. Minden esetre megállapíthatjuk, hogy a szakmai gyakorlat rendkívül fontos az áthelyezés szempontjából, ezeket a javaslatokat is támogatjuk. Úgy gondolom, hogy még csiszolni kell a szövegen, és akkor valóban egy jó szöveg születhet. Amit Jekonszári asszony mondott az építőipar vonatkozásában és annak kizárásáról a szöveg hatájából, a jelentéstevő módosítóiból nem derül ki az, hogy a jelentéstevő mit szeretne. Én örülnék, hogyha világosabb lenne a helyzet az építőpar vonatkozásában. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm, Wikström asszony a szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném melegen megköszönni Salvatore Jakolino kollégának ezt a remek anyagot. Mivel eh, globális világunk mobilitást és rugalmasságot kíván meg, és lehetővé kell tennünk az emberek számára, hogy eh, egy másik helyen eh, dolgozzanak, éljenek és szeressenek, mint ahol születtek. Lehetővé kell tennünk, be kell látnunk, hogy milyen életbevágóan fontos, hogy a cégek határokon átnyúlóan fejthessék ki tevékenységünket ezért eh, nem szabad túlságosan szigorú definíciókat elfogadnunk, amelyek egyes kategóriákat kizárnának az irányelv hatája alól. Támogatnunk kellene azt, hogy a mobil munkavállalókat a családtagjaik is elkísérhessék. Támogatnunk kell a családegyesítést és a munkaerőpiachoz való hozzáférést. Ebben az anyagban és más ügyekben is, amely a bizottságunk hatáskörébe tartozik. Üdvözlöm az európai szintű harmonizáció kísérletét ezeken a szabályokon, és eh, Örömmel nézek egy átfogó javaslatcsomag elfogadása elé a legális migrációval kapcsolatban. Üdvözlöm Jakolino úr pozitív megközelítését, remélem, hogy hamarosan sikerül elfogadni ezt a tervezetet, hiszen a vállalaton belüli áthelyezés az innováció, növekedés és a jólét fellendítésének egyik legjobb módja a jelenlegi pénzügyi válságból való kiút irányába mutat. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió területén rendelkezzünk a jövőre vonatkozó ambíciókkal, és olyan lehetőségeket kínáljunk például a fiataloknak, mint a vállalaton belüli áthelyezés, és így érhetjük el Európa számára is a jólétet és a növekedést. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Wikström asszony, Sargentini asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elismerésem Jakolino úrnak, aki kompromisszumos javaslatot tudott benyújtani. Úgy tűnik, hogy nagyon sokunknak tetszik az ön tervezete, legalábbis engem kielégítenek ezek a gondolatok. Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni. Már korábban is amellett érveltem, nagyon fontos, hogy a munkáltatókra szankciókat tudjunk kivetni. Hogyha a a munka célú migrációval kapcsolatos jogszabályokat tiszteletben akarjuk tartani, akkor a munkáltatóktól is meg kell követelni, hogy betartsák a szabályokat. Általában a munkavállalókra vonatkozó szankciókról szoktunk beszélni, hogy mit szoktak elrontani a munkavállalók, de a rendszer működésének biztosítása érdekében a munkáltatókra is ki kell róni a szankciókat, természetesen ugyanúgy a pozitív kedvezmények is vonatkoznak rájuk. A kompromisszumos javaslatban azt hiszem, hogy le is írtam az a 15-ös módosítóban látható ez, és szeretnék egy valamit belefoglalni még, a tagállamoknak itt megadjuk azt a lehetőséget, hogy szankciókat vessenek ki a munká- munkáltatókra, ahelyett, hogy köteleznénk őket erre. Arról beszélnek, hogy a, a tagállamok végezhetnek időnként ellenőrzést és értékelést. De én azt szeretném, hogyha ez kötelező lenne. Különösen azért, mert a munkavállalás kapcsán nagyon fontos, hogy az egymás mellett dolgozó más országokból származó munkavállalókat ugyanúgy kezelik. A, a 21-es módosító 4-es pontjában azt említik, hogy a a vállalaton belüli áthelyezés alapjául szolgáló engedély megtagadható. Erről már korábban vitatkoztunk, és amikor a migrációról van szó, ez mindig jogalapnak minősült. De most vállalaton belüli áthelyezésről van szó, ez nem egy helybeli munkavállaló elől veszi el a helyet, hanem egy vállalaton belül mozog az egyik munkavállaló a másik országba. És megtörtént az is, hogy az Európai Unión kívülről az Unión belőre helyezik át ezt a munkavállalók. Ami egy országba áramló migránsokat illeti, ezt a korlátozást nem kellene alkalmazni a vállalaton belüli áthelyezésekre. A legutolsó megjegyzésem, illetve kérdésem szeretnék rákérdezni a kettes módosító indítványra, ahol egy új pontot vezettek be a, a vállalkozásokról és azok jegyzettőkéjéről. A részvény tőkével kapcsolatban. Ez nekem újdonság. Szeretném tudni, hogy mi vezette önöket arra, hogy ezt a szöveget belefoglalják a tervezetbe. Nem tudom, hogy mi a politikai háttere ennek. És ha megengedik, akkor még egy megjegyzést tennék. Szeretném tudni a bizottság véleményét a, a migránsok kvótájával kapcsolatban, és hogy ezt kell-e szabályként alkalmazni a vállalaton belüli áthelyezésekről szóló rendeletben. Köszönöm, Sargentini asszony, Brot úr. Köszönöm én. A kapitalizmust kritizálók gyakran az, azzal érvelnek, hogy a munkavállalókat termékként, nem pedig emberként kezelik. A szélesebb körben hasz, széles körben alkalmazott vállalaton belüli áthelyezések gyakran ezt illusztrálják. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak emberi erőforrásról, hanem emberi lényekről van szó. A vállalaton belüli áthelyezés ideiglenes és másodlagos, ugyanis a, a családtagok számára a munkaerőpiachoz való hozzáférés is. Ez ugyanakkor már hosszú távú letelepedést vesz igénybe. A vállalaton belüli áthelyezés egy eufemizmus a kontrollált migrációra. Ha az emberek egyszer átköltöznek egy másik országba, akkor ott is maradnak. Ez a politikai napirenden is régóta szerepel. Annak már jelenleg is tanulni lehetünk annak, hogy a globális vállalatok diktálnak nekünk, és nekünk el kell fogadnunk a törvényeket, hogy lehetővé tegyük azt a bevándorlást, ami kikerüli a szokásos bevándor, bevándorlási ellenőrzéseket. Ebben a dokumentumban egyebek között az az indoklás, hogy a az üzleti élet ezt kívánja meg. Az emberek nyilvánvalóan azért születtek a földre, hogy a vállalkozások érdekeit szolgálják. Nyilvánvaló, hogy az üzlet diktál a politikának. A bevándorlás következményekkel jár azokra az országokra, ahol a mi választópolgáraink találhatóak. Munkanélküliség fenyegeti őket emiatt. És mindezt azért, mert a vállalkozások ezt követelik. A munkavállalóknak úgy kell mozogniuk a világban, mint hogyha figurák lennének, a politikának pedig segítenie kell ezt a folyamatot. Köszönöm. Enz asszony. Marx. Köszönöm szépen, azt hiszem Marxon most nem kell gondolkodnunk. Talán néhány megjegyzést tennék a magunk részéről. Talán érdemes lenne még egyszer alaposan átgondolni, hogy miről is van szó. Meg akarjuk könnyíteni a vállalaton belüli áthelyezést, vonzóvá akarjuk tenni, ez összefügg a versennyel, de összefügg az azonos bánásmóddal, vagy egyenlő bánásmóddal is. Olyasmit szeretnénk lehetővé tenni, ami a realitásokhoz igazodik, és ami gyakorlati, a gyakorlati megvalósítás szempontjából is kedvező. Fontos, hogy ezt ne felejtsük el, és meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi javaslat valóban megfele-e ennek az alapkoncepciónak. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, meg szeretném köszönni az eszmecseréket, és hogy figyelembe vett számos olyan dolgot, amelyeket nagyon fontosnak tartottunk, és ezek vissza is köszönnek a szövegben. Valószínűleg sohasem fogunk olyan megoldást találni, ami mindenkinek tetszik, a fogalmak és definíciók vonatkozásában. A gyakornokok esetében még mindig nem vagyok elégedett, nem tartom logikusnak a definíciót, továbbra is fenntartásaink vannak, és nem tudom, hogy a szerződésnek miért kell minimum egy évre szólnia, és így tovább. Ezek olyan elemek, amelyeket nem tartunk logikusnak, és saját hazámra vonatkozóan annyit mondhatok, hogy ez a gyakorlati megvalósítás szempontjából problémákat okoz majd. Emellett sok akadályt tartalmaz a szöveg, 5 év, 9 hónap és egyéb határidők szerepelnek benne. Olyan akadályokat építünk fel, amelyeket aztán meg lehet kérdőjelezni. A 8-as módosító 3-as bekezdése G és B szám alatt a magasabb képzettség szerepel, legalább öt éves szakmai tapasztalat. Nem tudom, hogy ez honnan ered, mivel indokolható ez az öt éves szakmai tapasztalat. Emellett 12 hónapról 9 hónapra csökkent a munkaviszony követelménye. Nyilvánvalóan ez egy kompromisszum, de nem tudom, hogy mennyiben észszerű ilyen határidőkkel vagy időkeretekkel dolgozni. Jónak tartjuk a szankciók és ellenőrzések bevezetését. Jónak tartom az ellenőrzéseket. Sargentini asszony már elmondta, hogy ezt kötelezővé kellene tenni. Ezt én is helyeslem. Az elgondolás valóban jó, bekerült a szövegbe, de örülnék, hogyha itt megerősítést találna a szöveg. Ami az egyenlő bánásmódot illeti, mi mindig mondtuk, hogy ez egy rendkívül fontos elem. Valóban egyenlő munkakörülményekről, egyenlő javadalmazásról van szó, ezért e tekintetben tettünk javaslatokat. Sargentini asszony nyal és másokkal megpróbáltunk javaslatot kidolgozni. Az új 16-os cikk és az új 15-ös cikk 5. A bekezdésére vonatkozóan. Kérem, ezeket nézze meg még egyszer Jakolino úr, kicsit későn érkeztek ezek a módosítások, de úgy gondolom ezek világosabb megfogalmazást tartalmaznak, ami az egyenlő bánásmódot életi a munkahelyen. Hiszen ugyanúgy kell bánni a harmadik országbeli munkavállalókkal, mint ahogyan az adott tagállam polgáraival is bánnak. Ami a családes egyesítést illeti, jónak tartjuk hogy a munkavégzés időszakára előírja a szöveg a családegyesítést, illetve a lehetőség megteremtését, azonban érdemes volna elgondolkodni azon, hogy valóban nagy lelkűek voltunk-e e tekintetben. Mi ösztönözni szeretnénk a vállalaton belüli áthelyezést, ezért nagyon fontos, hogy a családok számára nagy lelkűbb szabályozást teremtsünk, amely olyan lehetőségeket, amelyekkel élhetnek. Hiszen ha versenyről van szó, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a tagállamokba érkező embereket valamilyen módon motiválja az adott vállalat arra, hogy az áthelyezést elfogadják, és akkor nagyon fontos megteremtenünk annak a lehetőségét, hogy a család is az adott személye költözhessen. Ami a szankciókat illeti, a vállalatok vonatkozásában. Ezt nagyon jónak tartom, gratulálok is a jelentéstevőnek ehhez, mi, ez teljes mértékben tükrözi a szándékaikat. Köszönöm szépen. The... Köszönöm, Enc asszony, mielőtt ismét megadnám a szót az előadónak, megkérdezem a bizottságot, hogy válaszol, válaszol-e a kérdésekre, Konzári úr. Asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy tegnap is említettem a foglalkoztatási bizottságban. A bizottság nem kívánt a vonatkozó jogszabályokkal foglalkozni a szociális biztonság terén. Ezt inkább a kétoldalú megállapodásokra bíznánk. Ezek tudnak rendelkezni arról, hogy a szociális biztonságot illetően a származás szerinti ország ban a biztosítás fennmaradjon. Ami azt illeti, hogy mi a mögöttes gondolat, a két oldalú megállapodások csak akkor alkalmazhatók, hogyha ezek kedvező bánásmódot biztosítanak. Ezt érdekes gondolatnak tartom, és talán részletesebben is megvizsgálhatjuk. De ez nem szerepel a bizottság javaslatában, ugyanakkor érdekesnek találjuk. Szerettem volna visszatérni két másik kérdésre, a bevándorlási korlátokra. Természetesen ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, ők dönthetik el, hogy harmadik országokból hány állampolgárt engednek be. Természetesen ebben a döntésben a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat. Végül pedig ezt a kérdést szintén felvetették a szakmai tapasztalatról. Ezt a kompromisszumos módosító indítványokból láttuk. Az öt éves tapasztalatot követeljük meg, és ez különösen az IT területen kizárhatná a fiatalokat. Ezen is gondolkodni fogunk még. Köszönöm. Köszönöm, Schmidt asszony. Most Visszaadom a szót a jelentéstevőnek, Jakolino úrnak. Bene, grazie, presidente, ascoltato. Köszönöm, elnök asszony. Meghallgattam valamennyi hozzászólást. Jan Konszárit, Blinkevics asszonyt, Sargentini asszonyt, Franz urat és Ánz asszonyt. valamennyien jelentős hozzászólást mondtak el. És figyelembe fogjuk venni a gondolataikat. Ismét elmondom, az építési szektor kizárásra kerül Próbáljuk a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni a hatályt. A tárgyalások során a munkáltatókkal és a munkavállalók szervezeteivel is találkoztam, meghallgattam az álláspontjukat. És úgy gondolom, hogy ha megfelelően széles körben szeretnénk alkalmazni ezt az irányelvet, akkor nem szabad kizárnunk az építőipari szektort sem. Ugyanis ez jelentős mértékben hozzájárul az iparhoz. Természetesen korlátozott időtartamra, de e, nagyszámú munkavállaló e, vesz részt a migrációban. Talán korábban nem voltam elég világos, de hadd erősítsem meg, hogy ezt e, nem szabadna belefoglalni a szövegbe, illetve hogyha ez nem volt elég világos, nem szabadna kihagyni a szövegből. Ami pedig az egyenlő bánásmódot illeti, a társadalombiztosítási befizetéseket illetően egyes hozzászólók a társadalombiztosítási és nyugdíjrendszerek miatt aggódtak megfelelő kapcsolatokat kell kialakítani a származás szerinti országgal, megállapodásokat kell velük kötni. Időnként bilaterális megegyezések lesznek ezek. Az egyes országok eltérő feltételeket határozhatnak meg a, a származási országokkal kötendő megállapotásokban, de meg kell próbálnunk ezeket harmonizálni. Kirkhopur említette, hogy a fiatalok tehetségét támogatni, ösztönözni kell. Nekik is meg kell adnunk a munkavállalás lehetőségét. Magabiztossággal kell felruházni őket, ezt is Kirkhop úr említette. Ezért szükség van egy minimális szakmai tapasztalatra felmerült a szerződés kérdése is. Itt még van tere a módosító indítványoknak. Vannak olyan fiatalok, akiknek szerződésük van egy vállalattal, már részei ennek a struktúrának, nekik felkínáljuk a lehetőséget, hogy gazdagítsák karrierjüket. És a vállalatuk egy másik részlege számára dolgozhassanak egy másik Európai Uniós tagállamban. hozzáférést kell biztosítanunk a munkaerőpiacon a házastársak számára is. Természetesen a vállalaton belül áthelyezett munkavállaló nő is lehet. Nem érezzük úgy, hogy ez alaptalan diszkrimináció lenne, éppen ellenkezőleg, hogyha Franciaországból, Dániába, Máltából, Ciprusra telepítünk át egy munkavállalót, akkor nem mondhatjuk neki, hogy a feleségének vagy a férjének munkát kell találni a befogadó tagállamban. Akár fiatal munkavállalóról van szó, akár nem. Ha egy harmadik országból érkezik ez a munkavállaló, akkor nem tagadhatjuk meg tőlük ezt a jogot, hiszen ez alaptalan diszkrimináció lenne. Egyetértek a szakmai tapasztalattal, a családegyesítéssel kapcsolatos megjegyzésekkel, úgy gondolom, hogy a családnak lehetővé kell tenni, hogy egyszerre költözhessenek át a másik államba. A 20-as bekezdésben az szerepel, hogy a tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy milyen feltételekkel férhet hozzá a munkaerőpiachoz a, az áthelyezett munkavállaló férje vagy felesége. Egyetértek Wikström asszonynal, aki azt mondta, hogy a most kialakítás alatt lévő módszernek rugalmasnak kell lennie. És képesenek kell lennünk, hogy alkalmazkodjunk. Nem szabad további korlátokat felállítanunk, ez elvenné a versenyképességét. Egyszerre kell versenyképessé és rugalmassá tenni a rendszert. Egyetértek Sargentini asszonynal, abban, hogy a szankciók kérdése fontos és ugyanakkor kényes téma. Erről már hosszasan vitáztunk. További intézkedéseket hoztunk a korábbi hozzászólások alapján, a bevándorlási korlátok alapján. Az árnyék jelentéstevők legutóbbi ülésén a a 79-es cikk 5. bekezdésére utaltam, ami azt az általános elvet tartalmazza, hogy a bevándorlási korlátokat hogyan kell meghatározni. Nem gondolom, hogy a harmadik országból származó munkavállalók aránytalanul sokan lennének a, az általános korláthoz képest. Ánc asszony több kérdést is feltett. Egyes módosító indítványokat konkrétan fogalmaztunk meg, hogy a szerződések általános feltételeit körülírják. Különösen a fizetésre vonatkozó rendelkezést éppen az ő javaslatai alapján vettük bele a szövegbe, az öt éves szakmai tapasztalattal kapcsolatban pedig kompromisszumot kerestünk, mert szerettük volna a szakmai tapasztalatot is belefoglalni a tervezetbe. Ezt a rendelkezést máshol fogadták el, az Európai Parlament ezt a kék kártyával kapcsolatban fogadta el. mi nem akartuk ezt a gondolatot megváltoztatni. Úgy vélem, hogy a minimális hozzáférési feltételek inkább szűkülni fognak, semmint tágulni, amikor alkalmazni fogják majd ezt az irányelvet. A család egyesítésről. A meghatározásokban próbáltam egyensúlyra törekedni, nem akartam sem túlzottan korlátozó lenni a, a definíciókban, de nem akartam túl sok kérdést nyitva hagyni sem. Amikor meghatározásokról van szó, az kiszélesítheti az irányelv hatáját. Lehet, hogy egy nagy projektről van szó. Vagy jól meghatározott vezetői feladatokat kapnak egy meghatározott időre, egy jól kitűzött célra. Bronc úr hozzászólását is figyelmesen hallgattam, és szeretném őt megnyugtatni, hogy ez az irányelv nem teszi lehetővé, hogy a legális migrációra vonatkozó szabályokat megkerüljék. Próbáltunk rövid idő alatt egy olyan irányelvet megfogalmazni, ami a legális migráció trendjeit követi, és a tagállami munkaerőpiaci igényeket segít kielégíteni. Nem gondolom, hogy volt több kérdés, amit nem válaszoltam meg. Természetesen hogyha volt ilyen, akkor azokat is még meg fogom fontolni. Szeretnénk szabályozni a migrációs áramlásokat, és lehetővé tenni, hogy kielégítsük a munkaerőpiaci igényeket. Beszéltünk az egyelő bánásmódról, ezzel egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy itt van helye a szankcióknak, büntetéseknek, amiről beszéltünk. Nem szeretnénk, hogy bárki is visszaéljen ezzel az irányelvel. Ez nagyon fontos. meg kell vizsgálnunk, hogy mik a tanács eredményei ezen a területen. Remélem, hogy a mai ülés pozitív kimenetellel zárul. Remélem, hogy a tagállamok közti mobilitást is támogatni fogjuk, és amikor egy harmadik országbeli munkavállaló kerül az Európai Unióba, akkor bizalomra van szükség a tagállamok között. Az időkeret természetesen tudjuk, hogy ezt jól meg kell határozni, nem lehet ez hosszabb, mint három év. Ezután a munkavállaló át, áthelyezésre kerülhet máshova. És nem szeretnénk, hogy a befogadó államnak egy terhet kellene nyakába vennie, hogyha a munkavállaló nem tud visszatérni az eredeti országába. A rendelet bizonyos céljaival összhangban tettük ezt a javaslatot. Remélem, hogy kellően figyelembe vettem az önök indítványait a kompromisszumos javaslatban. Természetesen mindent lehet még módosítani, és reméljük, hogy január 25-én végső megállapodásra jutunk, és egy széles körben támogatott álláspontot tudunk elfogadni. Ami a definíciókat illeti, remélem, hogy homogén álláspontot tudunk kialakítani. Ez alapvető fontosságú a két bizottság közötti együttműködés megszilárdításához, és remélem, hogy végül el fogjuk érni a célokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jakolino úr. Januárban lesz a szavazás erről az anyagról. Köszönöm a kollégák aktív munkáját a vitán. A következő napi rendi pont a szavazás. 11 óra 45-kor pontosan elkezdjük a szavazást, 3-4 percük van még addig, kedves kollégák. Okay, colleagues, let's um, continue the... Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Elkezdjük az elektronikus szavazást. Három jelentésről fogunk szavazni. Az első jelentés rendelet módosítása az 1931 per 2006-os LK rendelet Kaliningrád térségének, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határmenti területén minősítése tekintetében nincsenek módosító indítványok. Azt javaslom, hogy szavazzunk ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A végén elektronikusan szavazunk. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Nem, akkor Sargentini asszonyt hozzá kell majd számolnunk. Megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást. egyhangulag elfogadva, egy tartózkodás mellett. A következő jelentés tájékoztatáshoz való jog a eljárás során. Gratulálni szeretnénk Zipel asszonynak és minden jelentéstevőnek, akik támogatták őt a nehéz tárgyalásokon a tanácssal. Mielőtt elkezdjük a szavazást, beszeretném jelenteni, hogy megállapodás született az összes árnyék jelentés kező, ked, jelentéstevő között. Az angol szöveget vesszük a szavazás alapjául, amiben a tanácssal megállapodtak. Megnyitom a szavazás. 145-ös blogban szavazunk, ki van mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 mellette, két tartózkodás. A jelentés tervezetről szavazunk. parlament és tanácsi anyagról. Kesmen úr, jelentéstevőként szót szeretnek kérni? Köszönöm szépen, Gál asszony. Van egy hiba a szavazói listán. Ha a négyes oldalra, négyes ötös oldalra lapoznak a kollégák, hogyha hetes kompromisszumos módosítót elfogadjuk, akkor a 102-es, 103-as, 104-est és 105-öst is, ezek is okafogyottá válnak. Áttérünk a szavazásra. Kettő képviselőnek nincsen szavazókártyája. Huszon Kettes módosító mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadva. The uh, socialists have one vote in plus. So. A szocialistáknál egyel több szavazat van. Lezárom a szavazást. 36 mellette, 16 ellene, nem volt tartózkodás. A második kompromisszum mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ki van, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. A hármas kompromisszumról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 31 mellette, illetve 33 mellette, 19 ellene nem volt tartózkodás. Négyes mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva, ellenőrizzük. Azt gondolom, hogyha így haladunk, akkor jó lenne, hogyha elektronikusan szavaznánk, hiszen világos, hogy mindent elfogadtunk nagy többséggel, és azt gondolom, hogy ha mindent amúgy is ellenőrzünk elektronikusan, akkor jó lenne elektronikusan szavazni. Uh, note of, of your suggestion. So compromise four. Négyes kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 18 ellene, 33 mellette, 18 ellene, egy tartózkodás. How we go to compromise uh, five. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Huszonhetes, negyvenegyes mellett ki van, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, elnézést, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 31 mellette, 33 mellette, 19 ellene, egy tartózkodás mellett. Mindenkit kérek, hogy virágosan tegye fel a kezét, ha mellette szavaz, vagy ellene. 81 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 82-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. nyolcvan hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Száz hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 126 mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 127 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as afkó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-esről már szavaztunk, 10-es módosító, 30-as módosító, illetve 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Nyong úr, köszönöm elnök asszony. Egyeztettem a jelentéstevővel egy külön módosítóról, a 131-esről, és szeretnék szóbeli módosítót nyújtani. A 200-asat szeretném az 50-essel felváltani. Itt az oldalak számáról van szó, és nem tudom, hogy Kesmen úr ezt el tudja fogadni. Ki támogatja a szóbeli módosítót? Ellene tartózkodás elfogadva, 12-es Peti mellette. Okay, so now we go now we go to vote, sorry, we go vote on the amendment 131. 131-es módosító, módosított formájában mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette, E, ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 134 mellette, ellene elutasítva. Ötvenes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes módosító, 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette, a 10-es először mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 63 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 19-es mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva, 66-os mellette, a 20-as mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 67-es okafogyottá válik. Zommer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ügyrendi kérésem volna, szeretném elmagyarázni a következőket. A néppárti frakció a jelentés ellen fog szavazni. Ezzel egy kisebbséget alkotunk. A néppárt ezért az 51 per 3-as cikk alapján egy úgynevezett minority statementet fog megfogalmazni. Kérjük ezt megírva a jegyzőkönyvbe. Köszönöm. Uh, köszönöm Zommer asszony, Kesmen úr. Köszönöm szépen. Szívesen várom a kisebbség eh, nyilatkozatát, és köszönöm szépen Szommer asszonynak ezt az ügyrendi kérdést. Köszönöm szépen az elnök asszony munkáját. Ez egy nehéz, bonyolult szavazás volt, és hatékonyan sikerül ezt megvalósítani. A végső szavazásra térünk át, mondja az elnök, elektronikusan szavazunk, és megnyitom a szavazást. De de volt is closed. Lezárom a szavazást. A 30, 33 mellette, 17 ellene, kettő tartózkodás mellett elfogadva. Köszönjük szépen Kesmen úrnak. Uh, we are end. It happens that we finished before. Ritkán van így, de sikerült előbb befejeznünk az ülést. A következő ülésre november 29-én kerül sor, 9-től 18.30-ig. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját!